áttérünk a napi rendünkre. A napi rendel kapcsolatban Fandál úr egy írásbeli kérésre fordult hozzám, írásban közölte, hogy szeretne szót kérni a rendel kapcsolatban. Fandálen úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Ismeretessé vált, hogy rompöy által javasolva lett, illetve engedélyezve lett egy 5 milliárdos segély Egyiptom számára. Az elmúlt hónapban úgy tűnik, hogy eltávolodott még jobban Egyiptom a demokratikus úttól, a kopt keresztényeket további atrocitások érték, és az új alkotmányt tekintve azt látjuk, hogy rendkívül kockázatos ez a játék. Én szeretném tudni, hogy milyen feltételeket kapcsoltak ehhez a támogatáshoz, és miből, tá- miből fedezik a költségvetésben. Hogyha megnézzük, és és miért tette Rompöly ezt a bejelentést, miért nem Eston asszony? Jó lenne, hogyha Van Rompöly úr röviden megmagyarázná, hogy mi a helyzet, és jó lenne, hogyha lenne egy vita, ahol föltetném a szóbeli kérdést, nem tudom, hogy mikor lehetne vitázni, talán februárban, ez lenne az én kéremem most, tehát mikor tudnánk Van Rompője erről a kérdésről vitát folytatni. Fandalen úr, ez nem a jelen napirendi, napirendet illető kérdés. Nagyon hálás lennék, hogyha ezt a kérdést, amit itt most megfogalmazott, ezt rövid időn belül eljutatná hozzám, és akkor az illetékes hatóságoknak továbbítjuk ezt, és akkor meg fogjuk tudni önnek megmondani, hogy mikor és milyen formában tudjuk ezt a tényállást itt a plenáris ülés keretében tárgyalni. Leistfried úr kért még a napirenddel kapcsolatban szót. Köszönöm, elnök úr, nem a napirendhez szeretnék kérdést feltenni, hanem van egy rövid közleményem néhány hónappal ezelőtt felmerült egy helyzet, és a ház három, ennek a háznak három kollégája kapcsán felmerült um, az uh, a gyanú, hogy pénzt fogadtak el, az osztrák kollégát bíróság elé uh, állították, és uh, ma három év um, előzetesre ítélték, tehát nem egy kis falu polgármesteréről van szó, hanem e, itt az egyik legfőbb e, döntéshozó szervről van szó. Jó lenne, hogyha ezt a, továbbítanánk a Német Alkotmánybíróság felé is. Tánok úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. E, ügyrendi kérdésem van. Az én frakción benyújtott egy kérdést ma délután Szeretnénk délután vitát folytani Ashton főképviselő asszony jelentében Malival kapcsolatban. Ez egy katonai fellépés, amelyet egy tagország irányít, és az én tagországom is támogatta ezt. Négy óráig nem kaptuk meg a lehetőséget arra, hogy ezt a pontot napirendre tűzzük, hiszen ez a téma nagyon fontos a frakcióm számára. Köszönöm. Nagyon sajnálom, Tenok úr, hogy ez a, azt kell, hogy közöljem önne, ez a kérelem hozzánk nem érkezett meg. Calmez-vous, monsieur Audi. Offiziellen Weg nicht eingegangen. Ich gehe der Frage nach, warum das nicht geschieht tehát hivatalos úton nem kaptuk meg ezt a kérelmet. Utána járunk, hogy miért. Mi hivatalos kérelmet, tehát 16 óráig nem kaptunk. Eh, és az volt a határidő a jelen hét napi rendjének módosítására. Jean úr, parancsoljon. Oui, monsieur le président. Monsieur le président. Elnök úr, különösen sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen fontos témával kapcsolatban, mint egy ö, fegyveres konfliktus, ami az ami nemrég robbant ki, és ráadásul egy olyan régióban, amelyet az Európai Unió és az Európai Tanács már több mint két éve külön stratégiát fogadott el, és a parlament, illetve a bizottság feladata, hogy ez a stratégia valóban alkalmazásra kerüljön. Az Európai Unió ebbe az országban, Maliba egy missziót is küldött, és ezért sajnálatosnak tartom, hogy abban az öt órában, amelyet szerdán a közös kül- és biztonságpolitikának szenteltünk, nem találtunk alkalmat arra, hogy ezt az igen fontos problémát megvitassuk. Ez sajnálatos számunkra is, és polgártársaink számára is. Péter Svoboda. Svoboda képviselő. A következőt szeretném elmondani. Sajnos egyik frakció sem kérte azt, hogy ezt a vitát folytassuk, én azonban rendkívül fontosnak találom a témát. És elnök úr, én azt gondolom, hogy Aston asszony minden mindenképpen kérjük meg arra, hogy jöjjön el a februári ülése. Már régóta nem láttuk itt őt, és nagyon fontos lenne ezt a vitást, vitát megtartani. Kérem, elnök úr, hogy ezt továbbítsa Eston asszony felé. Köszönöm. Köszönöm szépen, szóval a képviselő Hárms asszony. Nem tudom, hogy a zavar csak tovább erősítem, de az én információim alapján Eston asszony felajánlotta azt, hogy nem szerdán, hanem kedden, azaz holnap jön Strasbourgba, és azt is felajánlotta, hogy amennyiben a napi rendet megváltoztatjuk, úgy Maliról is, Szíriáról is, illetve Szerbiáról és Koszovóról is tárgyal velünk. Én a frakcióm nevében el szeretném mondani azt, hogy támogatom, hogy változtassuk meg a napi rendet, és hogyha Eston asszony ide tud jönni holnap, akkor ezt a három témát vitassuk meg vele. Nem erősítette Harms asszony ezzel a zavart, hanem inkább pontosítást segített elő. ashton asszony hétvégén nem vett fel velem kapcsolatot, ezt el szerettem volna itt most mondani, azért, hogy a pletykáknak ne adjak teret. Ennek a háznak a szolgálatai hívtak fel hétvégén, hogy ezt Eston eh, asszony eh, bűrója felé is továbbítottuk, és ő februárban ő nem tud eljönni, ő a szerződés alapján eh, igazából köteles lenne februárban eljönni, ugyanúgy, ahogy novemberben el kellett volna, hogy jöjjön. Én a büró nevében azt kértem, hogy a frakciókat kérdezzük meg arról, hogy a frakciók kérik-e a napirend megváltoztatását, hiszen ez előfeltétel, és annak érdekében, hogy megváltozzon a napirend. Ma délután 16 óráig kellett volna beérkeznie a módosítóknak, de egyik frakció sem kérte azt, hogy változtassuk meg a napirendet. Nein, das Haus ist nicht souverän in diesem... Nein, nein. Sajnos ebben a kérdésben a ház nem szuverén, van egy ügyrendünk, és ennek eleget kell tenni, ezt nagyon sajnálom, de az ön frakciójának 16 óráig be kellett volna nyújtani ezt az indítványt, Davis úr. Elnök úr, a közhangulatból télve azt gondolom, hogy bármit is mondanak a szabályok, ez az ön hatáskörébe tartozik. És a ház egyetértett abban, hogy Mali ügyét kezelni kellene. Ez az ön döntése, elnök úr, ne bújjon el a szabálykönyv mögé, és hogyha ön is ilyen aggodalmat érez, akkor kérem tűzze ezt a napirendre. Oh, Davis úr, kitűnőnek tartom, hogyha ezt az alapvető döntést kívánja meghozni, tehát rugalmasaknak kell lennünk szükség esetén, és adott esetben az elnök ebben az esetben a szabályzat ellen döntsön. Én nyilván, hogyha ezt tenném, akkor azért kritizálnának, mert az eljárási szabályzatot nem tartom be, de hát köszönöm szépen az utalást. Így fogok eljárni akkor elmondom önöknek, az eljárási szabályzat mit tartalmaz egyértelműen. A napirendet elfogadás után a 132-es cikkeiben foglalt kivétel eltekintve az elnök sem módosíthatja Äh, Talán nem úgy nézek ki, de én megértettem, hogy ön mit kért, úgyhogy ne féljenek, csak megpróbálom az eljárási szabályzat nagyobb megsértése nélkül elérni, hogy teljesüljön az ön kérdése. Eston asszony azt mondta, csak kedden tud eljönni, a vitára szerdán kerül sor, tehát én most megkísérlem Eston asszonya ma este azt közölni, hogy azt kérjük, hogy jelenjen meg a vitán, tehát szerdán hogyha szerdán nem tud eljönni, ha nem tud eljönni szerdán, akkor a frakciók elnökeivel megpróbálom a kérdést a holnapi napig megoldani. Mást most nem tehetek, tehát megismétlem még egyszer. Szerdára terveztük a vitát, most megkísérelem Eston asszonyt szerdára ide citálni, hogyha azonban nem tud eljönni szerdán, akkor a frakcióvezetőkkel fogunk arról tanácskozni, hogy hogyan tudjuk ezt a vitát lefolytatni. Ugyanakkor megállapítom, hölgyeim és uraim, hogy önök most hozzájárultak ahhoz, hogy amikor az eljárási szabályzat értelmezésével kapcsolatban félre értelmezésre van lehetőség, akkor a napirendről az elnök dönthessen. Köszönöm szépen! De akkor ne csak ebben az egy esetben, hanem általánosan, generálisan járuljanak ehhez hozzá. Az Európai Bizottság Andor úr parancsoljon! Elnök úr, tisztelt képviselők, mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos információ a bizottság részéről, hogy ashton asszony holnap tud idejönni Strasbourgba, amennyiben vitát szeretnének vele folytatni. Sajnos szerdán nem tud eljönni. Teendői miatt, és szerettem volna ezt megosztani önökkel. Andor úr, Köszönjük szépen az információt, köszönjük szépen az információt. Ezt már megállapítottuk. Kéti Estonnal beszélni fogok, de a következőt szeretném még elmondani. Ez ugyanúgy vonatkozik a bizottságra, mint a tanácsra. Egyik nemzeti parlamentben sem volna elképzelhető az, hogy a parlament kérésének egy miniszter vagy miniszterasszony nem tesz eleget és az Európai Parlament kérte Eston asszonyt, hogy jöjjön szerdán a parlamentbe, ezt én majd meg fogom beszélni vele. Hogyha elutasíthatatlan sürgős okok vannak, akkor még ma megpróbálhatunk kompromisszumot találni, de az alapelv a következő. Bizottsági tagként, illetve a tanács tagjaként, vagy főképviselőként nem mondhatja valaki a parlamentnek azt, hogy nem tudok eljönni, mert ezt a munkarendem nem teszi lehetővé, és én egy ilyen tiszteletlenséget nem tudok elfogadni. Zum heutigen Tag. Ich habe Nincsenek módosító indítványaim a hétfőtől szerdai napig. Nézzük a csütörtököt. Csütörtökre kérte a GUE azt, hogy a sürgősségeket változtassuk meg, és Cimmer asszonynak adom meg ebben a témában a szót. Köszönöm, elnök úr. Az imént öntette egy nyilat nyilatkozatot a három aktivista meggyilkolásával kapcsolatban Párizsban történt ez az elmúlt héten. Én hálás vagyok ezért a nyilatkozatért, és azt gondolom, hogy első alkalommal került sort a, a sor arra 20 éve Európában, hogy egy eh, európai tagállam polgárait meggyilkolják ilyen módon. Én az én frakcióm szeretnék kérni azt, hogyha még egy lépéssel tovább mennék, és szeretném, hogyha csütörtökön az egyik pontot helyettesítenénk azzal a ponttal, amely a meggyilkolt kurd polgárokkal foglalkozna, és rövid állásfoglalási indítványt fogadnánk el. Ez az állásfoglalási indítvány egyrészt azzal foglalkozna, hogy ezt a gyilkosságot eh, szigorúan elutasítjuk, és a francia hatóságokat kérjük és felszólítjuk arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy elfogják az elkövetőket, illetve a mm, török hatóságok eh, által folytatott tárgyalási folyamatot is támogassuk. Köszönöm szépen. Cimmer asszony, röviden szeretném feltenni a következő kérdést. A Bahreini pontot kívánja helyettesíteni ezzel a vitával. Szeretne -e valaki Cimmer asszony kérelmével kapcsolatban szót kérni? Ki az, aki ellent mond ennek a kérelemnek? Tenok úr, ellene van, vagy támogatja? proposal, Mr. President. Okay. Exceptionally. Okay. Äh, gibt's jemanden, der gegen den Antrag? Van esetleg valaki, aki ellenzi ezt a indítványt? Svoboda úr, parancsoljon. Úgy gondolom, hogy ez egy elítélendő tett, mindenképpen felszólalhatunk erről, és a francia hatóságok nyilván elkövetnek mindent, ez magától értetődő. Én azt részesíteném előnyben, hogyha a bizottság és a tanács nyilatkozatával már februárban vitatkozni, vitatkoznánk erről nagyobb keretek közt, hiszen addigra már többet tudunk, és a török kormány és a kurd képviselők közötti béke folyamatot is addig figyelemmel kísérnénk, akkor talán komolyabb vitát folytathatnánk, hogyha a kollégák egyetértenek eh, ezzel, akkor jó lenne, hogyha nem most, hanem a következő ülésen már eh, a bizottság és a tanács nyilatkozatai keretében foglalkoznánk ezzel a eh, gyilkossággal. Köszönöm. Megkérdezem önöket, hogy ezt el tudják-e fogadni. Rendben. Akkor hálás lennék önnek, hogyha frakcióként a következő februári ülésünk rendjével kapcsolatban indítványal élnének. Akkor az csütörtöki rendünket is változatlanul dolgozzuk majd fel. Köszönöm szépen.